Welcome to this meeting. Uh, Üdvözlök mindenkit az ülésünkön. Üdvözlöm a vendégeinket is. Először is fogadjuk el a napi rendet. A napi rend tervezetet egy módosítással el lehet fogadni. Ez ötös pont a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó iránymutatások ezt elhalasztjuk a koordinátorok a későbbiekben döntenek majd erről. A tolmácsolás a mai, nyelv, mai napon rendelkezésre áll. Az ülésünkön és a szeminárium során minden nyelv rendelkezésre áll, kivéve a horvát, a gélik, a finn és a máltai nyelveket. Magyar nyelven rendelkezésre álló hall, hallhatják is. Azután beszámolunk a CEDEFOP delegációról. Itt a, ez az Európai Szakmai Szakképzési Továbbképzési Központ a CEDEFOP. A mai ülés dokumentumok között láthatják a titkárság által össz, készített összefoglalót következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Január 25, február 17-18, február 23. El tudjuk fogadni ezen jegyzőkönyveket? Kalapács, elfogadtuk. Ezzel pedig már el is értük a negyedik napi rendi pontot. Szeretettel üdvözlöm körünkben a két biztost, Marian tyson és Navracsics Tibort, Örülünk, hogy eljöttek, és örömmel tekintünk a vita a megvilágító erejű, inspiratív, jó és élettel teli vita elébe. Mindezt elmondva, megadom Kosta asszonynak, kollégámnak a szót, aki bevezet bennünket. Thank you. Eh, cari colleghi. Kedves kollégák, arra gondoltunk, a kulturális, oktatási és munkaügyi szakbizottságokban, hogy eh, ma azzal kezdenénk a munkát, hogy eh, megemlékezünk arról a 13 diáklányról, akik egy tragikus spanyolországi buszbalesetben haltak meg. Sajnos sokkal több halottra kell emlékeznünk. Múlt héten Strasbourgban a brüsszeli áldozatokra emlékeztünk meg. Ma azonban egy más tragédiáról is hírt kaptunk a földközi tengeren. Hát ilyen időket élünk, azt kell, hogy mondjuk, de azt hiszem, hogy helyes, hogyha külön megemlékezünk azon 13 fiatalról, akik fontos, pozitív élményeket szereztek Erasmus diákként, de esetben haltak meg, és európai gyász ez, épp azért, mert európaiak voltak egy európai programban, emlékezzünk meg rájuk, tehát és gondolkozunk, gondoljunk arra is, hogy a biztonságot meg kell teremteni mindenki számára. De ne feledjük el, hogy az Erasmus-t folytatni kell, az Erasmus mindig örömöt és pozitív elkötelezettséget ad a fiataloknak, éppen ezért sok más kezdeményezést is útjára akarunk majd indítani. Éppen ezért tehát kérem, hogy egy egyperces néma megemlékezéssel emlékezzünk meg ezekről az áldozatokról, és ezzel szolidaritásunkról biztosítsuk Valentina, Elena, Eliza, Lucrécia, Serena, Francesca, Eliza, Mokkina, Chloe, Veronika, Fonomant, Giulia és Krisztina családjait. Még egyszer meg szeretném köszönni tehát um, a kezdeményezést, hogy a meghallgatást megtartsuk, és ez mind a két szakbizottságot, a foglalkoztatási és a kulturális szakbizottságot is érinti. Nem kell megismételni, de ennek ellenére megismétlem és kihangsúlyozom, hogy roppant fontos, jövőbe tekintő és pozitív kezdeményezésről van szó a munkaerőpiac tekintetében, hiszen az oktatás és a képzés prioritás minnyájunk számára. Ezért különösen fontosnak tartom, azt, hogy a számolás és írás-olvasás tudást mindenki számára biztosítani akarjuk, kezdeményezést útjára indítjuk. Elfogadhatatlan mindenki számára az, It is unacceptable. Egy szóval elfogadhatatlan minnyeink számunkra az, hogy emberek születhessenek meg, akik nem tanulnak meg olvasni, írni és számolni, ez még mindig valóság néha még Európában, és hát ez elfogadhatatlan. Ez a kiinduló pont, de természetesen sokkal-sokkal többet akarunk elérni ennél. Megadom legelőször is Marian Tyson biztos asszonynak a szót, kérem, hogy vezessen be bennünket a témába. Biztos asszony jön szó. Thank you. Uh, Elnök asszony, kedves kollégák, parlamenti kollégák, örülök, hogy visszatérhetek a régi házamba, régi hazámba, a együttesülésre, hogy véleményt cseréljünk a szakképzéssel kapcsolatban, a szaktudással kapcsolatban. Az egyik fontos terület itt bizottságként értem vissza. 2015. februárjában először foglalkoztunk itt ezzel, és ez örülök, hogy ilyen fontos az önök agendájában. Mindenek előtt a skills policy és az ifjúsági foglalkoztatás jelentése érdekel, aztán Dabalova jelentés, és van egy tervezet, készülnek további ügyekben is, az Erasmus Plus, a hiányosságok a szakképzésben, az elismertetés, a szakképzés, szakoktatás, standardek kialakítása, és az e-learning, a távtanulás témája milyen szerepet játszik. Mivel mai napon szót kaptam. Szeretném elmondani, hogy hogyan halad ez a vita, hogyan halad ez mindeddig, és melyek a legfontosabb reakciók, amelyeket mutatunk, és melyre szembesülünk leginkább az EU-ban pillanatnyilag ezen a területen. Fontos, hogy a munkaerő rendelkezzen a szükséges szaktudással, és alkalmazkodni tudjon a munkaerőpiac a gyors változásaihoz. Ehhez megfelelő szak képzést kell biztosítani. A gazdasági sikerünk itt Európában jó részt az emberek képzettségétől függ a jövőbeli versenyképességünk a tét. Tehát a változás üteme a munkaerőpiacon pedig óriási, ez egy nagy kihívást jelent a digitális forradalom, továbbra is átalakítja a munkahelyeket ha megnézzük, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nem látok ellentmondást az élethez és a munkaihez szükséges képzettségekben. Szociális tisztességkérdés az egész. Az, ha valaki nem tud olvasni, számolni, ez nem csak azt jelenti, hogy a munkaerőpiacról szorul ki, hanem a társadalomból is kiszorul, és a szegénység komoly kockázatával szembesül. Biztosítani kell, hogy az emberek rendelkezzenek azzal a képességükkel, hogy éljenek az életadta esélyeikkel, és alkalmazkodni tudjanak a munkaerőpiachoz. Vonatkozik ez a szakképzés, a szakmai tudásra, de hozzátartozik ez a kommunikáció és egyéb kérdések is. Hogyha az egyenlőtlenséggel akarunk foglalkozni, akkor meg kell nézni azok közötti különbséget, akik rendelkeznek ismeretekkel, és akik nem ez szoros együttműködést igényel számos politikai terület között. Mindenek előtt az oktatás és a foglalkoztatás van érintve. A tanácson februárban Tiborral együtt részt vettünk egy ilyen ülésen, de az EBSZKO tanácson is részt vett Tibor a társaságomban, hogy a szakképzés kérdéséről beszéljünk. Igen, aktívan dolgozunk egyébként a kollégákkal az egész bizottságban hogy feltárjuk, rámutassunk arra, mik a legfontosabb részei ennek az új agendának. Ezért örülök a lehetőségnek, elnök asszonyok, hogy a két bizottság előtt szólhatok önökhöz. Nem csak arról van szó, hogy a szakképzésben, a szakoktatásban dolgozzunk együtt, hanem szorosan együttműködve szeretnénk kialakítani azokat a reformokat, amelyekre szükség van, hogy ezt a kihívást kezelni tudjuk, hogy fair, szociális modell jöjjön létre Európa szívében. Óriási kihívás ez természetesen. Tudjuk, hogy ötből egy európai, vagyis 70 millió felnőttről beszélek, komoly nehézséggel ütközik az írásban, olvasásban és a számolásban is alacsony szintre jutottak el. Vonatkozik ez a digitális területre is. Azonban a munkahelyek 90%-a digitális képzettségeket igényel. 30%-a a felső vég, fokú végzettséggel rendelkezőknek olyan munkát végez, amely nem igényel tényleges egyetemi végzettséget. És a foglalkoztatók 40%-a viszont arra hivatkozik, hogy nem találja meg a szükséges képzéssel rendelkező embereket. Sokan úgy gondolják, hogy a legjobb embereket választják ki, igyekeznek is ezt elérni, de a foglalkoztatók 35%-a úgy látja, hogy az egyetemek nem, és a szakoktató intézmények nem ilyen embereket képeznek. A nagy kérdés ezek után az, hogy mit tudunk tenni, hogy ez javuljon. Itt hol tudunk tovább lépni, a területünkön. Mindenképpen a szakképzettség szintjét javítani kell, biztosítanunk kell, hogy mindenki írni, olvasni tudjon, és digi- számolni tudjon, és digitális ismeretekkel is rendelkezzen. Az kezdeti kiindulási alap, ez természetesen fontos, ezért az alapfokú oktatásban eh, biztosítják a lehetőséget, de fel kell karolni azokat is, akik eh, kihullanak az első hálón. Képesség kell tenni az embereket arra, a munkavállalókat, hogy megszerezzék mindenképpen ezeket az ismereteket. A változás sebesség azt is jelenti, hogy számos ismeret gyorsan elévül, ezért szükségesség kell tenni, hogy az emberek a lehető leggyorsabban reagáljanak a kihívásaikra, és a szaktudásokat felfrissítsék. A szakképzési garanciával foglalkozunk. Itt iránymutatásokat akarunk kidolgozni a, a tagállamok számára, hogy lehetőséget biztosítsanak az alacsony képzettsége rendelkező felnőttek számára. Ez fontos, ennek fontos része lesz, hogy a munkaerőpiacon jelenlévők továbbképzését biztosítsuk. A második pont az, hogy javítsuk a minőséget és a vonzó jellegét a szakképzésnek. Ez azt jelenti, hogy már az első választás is ez legyen, ne legyen ez egy pótválasztás, amikor nincs más lehetőség a fiatalok és a szüleik számára. És ez tartozik, hogy ehhez biztosítani kell a munkahelyen való tanulást is, a munkahelyen is javítani kell a szakismereteket, ehhez kiváló minőségi munkahelyekre van szükség, és ehhez a tanulói munkaviszonyokat kell erősíteni, és a határokon átnyúló együttműködésre fontos van, hiszen a gazdaság is határokon átnyúló módon működik. Nyilvánvalóan a megoldás része az, hogy az embereknél megtaláljuk azt, hogy miben tehetségesek, és ezt összehasonlíthatóvá tegyük az egész Európában. Ide tartozik még az integráció, és méghozzá a menedékkérők, a menekültek integráció is a szakképzésbe, illetve a szakoktatásba. Itt um, igenis fel kell tárnunk, hogy a holnap milyen igényeket támaszt szemben a munkaerőpiacon aztán még egy fontos felvetés a vállalkozóbarát eh, helyzet. Mintegy 17%-a a lengyel végzősöknek kezd, eh, vállalkozóként kezd dolgozni, de az osztályok esetében, vagy Dánia, vagy Német esetében csak 3%-ról beszélhetünk, tehát itt van egy opció, egy lehetőség. Hogyan tudjuk elérni, hogy az emberek rendelkezzenek azokkal a képességekkel, hogy startupként, eh, vállalkozó alapítóként vágjanak bele a jövőjükbe. Még egy dolog, amit szeretnék megosztani önökkel a mai napon, az az, hogy a szakpolitikai határokat is át kell lépnünk, ha a kihívásokat kezelni akik a munkaerőpiaci intézkedések nem csak az oktatással függenek össze, és minden területen egyaránt fel kell lépnünk, teljes támogatást kívánunk biztosítani az ezen a területen meghozandó erőfeszítésekhez. Ehhez megfelelő mértékű erőforrásokat is biztosítunk, hogy az agenda fejlődhessen. 27 milliárd euróról beszélünk az Európai Szociális Alapban, amit szakképzésre és élet hosszig tartó tanulásra fordíthatunk, de a regionális fejlesztési alap, az Erasmus Plus is megemlíthető még, mindez képes arra, hogy változást hozzon az emberek életébe. Kíváncsian várom az önök véleményét, remélem jól tudunk együttműködni, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudjuk. Ezzel tartozunk a fiataloknak, a képzésben résztvevő embereknek, de vonatkozik ez az 50 éves mérnökre is, akinek a szakismereteit megelőzi az új technológiák, vagy fiatal emberek, fiatal nők, akik nem tudnak tisztességesen olvasni, e, nyilván nem tudnak előrébb lépni a létrán. Ha együttműködünk, akkor itt tényleges javulást tudunk elérni, tehát tegyük is meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you, Madam Tyson. I will... Köszönöm szépen, Tyson asszony. Most pedig Navracsis biztosnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és észrevehetek a vitán Marian Tyson kolléganommal együl. Nagyon örülök annak, hogy mind a két bizottság eh, együtt dolgozik eh, ezen a nagyon fontos témán, ugyanúgy, ahogy én magam és a eh, kolléganom Marian is. A képzés és a foglalkoztatás témáját nagyon fontos, hogy minden intézmény megfelelően kezelje, hiszen mindkét téma ugyanolyan fontos szerepet játszik. Egy kérdéssel kezdeném. Milyen típusú oktatást, képzést szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő években, és milyen társadalmat szeretnénk látni? Egy olyan társadalmat, ahol egyre nagyobb a különbség a jól képzett és az alacsonyan képzett emberek között. Olyan oktatási rendszer szeretnénk el, amely csak néhány készségre összpontosít, és ezáltal speciális vállalkozások érdekeit szolgálják ki. Számomra a válasz egyértelmű Két missziót kell megvalósítani az oktatási rendszereknek, illetve a foglalkoztatásnak. Jobban kell reagálni a munkaerőpiac igényeire, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat olyan értékekkel, készségekkel ruházzuk fel, amelyek lehetővé teszik számukra azt, hogy teljes mértékben integrálódjanak a társadalomba. Milyen nagyon fontos, hogy az európaiakat foglalkoztatni lehessen, és továbbra is nagyon fontos, hogy felelősségteljes polgárok maradhassanak. Az év korábbi szakaszában eh, a foglalkoztatási és eh, oktatási miniszterekkel volt alkalmunk egyeztetni Marian kolléganőmmel együtt. Mind a két dimenzió ugyanolyan fontos, és nagyon fontos, hogy ezek kompatibilisek legyenek. Nem arról van szó, hogy az egyiket vagy a másikat választanánk. Meg szeretném győzni önöket arról, hogy kompetens, független polgárokat szeretnénk, akiket munkájuk kielégít. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, nagyon fontos az oktatás eh, szintjét növelni egész Európában. Nagyon fontos biztosítanunk azt, hogy a eh, fiatalok szélsebb körű készségeket sajátítsanak el fiatalkoruktól kezdve. Nagyon fontos éppen ezért az oktatás minőségét javítani, és nagyon fontos ezen a téren is az oktatást javítani. Tehát hogy hol kezdjük ezt a munkát az osztálytermekben. Hát készségfejlesztést korán, korán kell elkezdeni a, az alsó és felső tagozatokban, és később a felnőtt kori oktatás formális és nem formális módjaiban is ezeket figyelembe kell venni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha korán kezdjük a készségek fejlesztését, ez gyümölcsözőbb felnőtt korukban. Különösen igaz ez a nehéz helyzetben élő gyermekekre. Nagyon fontos, hogy számolni és olvasni megfelel, megtanuljanak, alapvető készségeket sajátítsanak el. A digitális készségek az alapkészségekhez tartoznak, nagyon fontos a gazdaság és a társadalom szempontjából, hogy mindenki elsajátítsa az alapvető információs technológiai készségeket is, hiszen ezek meghatározóak, és a szociális kirekesztés elleni küzdelem szempontjából is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a fiatalok még iskolai éveik során tapasztalatot szerezhessenek a vállalkozásoknál. Szolgálataim azt szeretnék biztosítani, hogy a fiatalok legalább egy alkalommal az oktatás kötelező részének végén részt vehessenek gyakorlati tapasztalatokban. Nagyon fontos, hogy az összes munkaerőpiaci szereplő csatlakozzon hozzánk, illetve hogy javítsuk a készségek közötti óriási különbséget. transzverzális készségekre is szükség van, a fiatal e, európaiakat arra kell megtanítanunk, hogy megállják a helyüket a saját lábukon, kreativitásukat kiaknázzák, kritikusan gondolkozzanak és e, csapatszellemben dolgozzanak. Hát ezek a, a hozzáállás kérdéseként is megjelennek, viszont e, rátermettség kérdéseként is. Nagyon fontos, hogy innovatívak, rugalmasak legyenek a fiatalok, illetve hogy egész életükben ennek megfelelően hozzanak döntéseket. A szociális és a társadalomban nélkülözhetetlen készségekkel társa is nélkülözhetetlen a fiatalok számára, különösen a migránsok számára, azért, hogy megfelelően integrálódhassanak a társadalomba. Ezek közös értékeink. Annak érdekében, hogy mindez a gyakorlatban is megvalósuljon, a kulcs készségek körül kialakított keretet szeretnénk frissíteni, amelyet a parlament és más intézmények tíz évvel ezelőtt fogadtak el. A készség agenda lehetőség arra, hogy operatívá válhasson ez a terület, illetve hogy segítessük a tagországokat abban, hogy oktatási képzési rendszereket megfelelően modernizálják. Végezetül pedig a vállalkozási innovatív gazdaságban nélkülözhetetlen a digitális készségek köre is, és a felsőoktatást úgy kell átalakítani, hogy ez jobban reagáljon a kompetitív gazdaság igényeire. Jobban kell teljesítenünk a graduáltak elhelyezésében, tehát nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy hogyan használják készségeiket az iskolát végzettek. Tehát nagyon fontos hosszú távú megközelítést alkalmazni a készségagenda kapcsán is. Tehát fontos, hogy megoldjuk a jelenleg hiányos készségek problémáját is, ezeket megtanítsuk, és 15 év múlva így megfelelő választ találjunk elő. Hát nagyon fontos a transzerzális készségek támogatása, amelyek nélkülözhetetlenek az aktív gazdaságban és az állandóan változó társadalomban. Mindenkit meg kell szólítanunk az alacsony ö, ö, oktatási képzettségi szinten rendelkezőket, és senkit ne hagyjunk ki mindebből. A készségi agenda egy nagy csomag, és az a csomag, amit hamarosan be fogunk mutatni, pusztán első lépés a kezdeményezések sorában, amelyekre az elkövetkezendő években sor kerül. Remélem együtt tudunk dolgozni majd, annak érdekében, hogy a polgárok bekapcsolódjanak a társadalmi életbe, illetve olyan munkát találjanak, amely kielégíti őket. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Commissioner. Köszönjük szépen, biztos úr eljött a kérdések ideje. Másfél percben adom meg a szót a néppárt koordinátorának, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a két biztosnak is, hogy eljöttek, és persze köszönöm a bemutatást, az előadást, amelyet tartottak. Tyson asszony említette a vállalkozói készségeket azon gondolkozom, hogy miről is beszélünk, hogy, hogy például arról gondolkozunk-e, hogy hogyan lehet például megkönnyíteni azt, hogy az emberek maga magukat foglalkoztassák. Helyes tehát, hogy felvetjük ezt a kérdést, de hogyan lehet felvetni ezt a kérdést, ho, anélkül, hogy a felelősséget a munkavállalókra hárítanánk túlon túl is másodszorban pedig azokra az emberekre gondolok, akik 50 fölött vannak, Én magam is 47 éves vagyok, lassan elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit is jelent a kor. Everybody, okay. Uh, uh, thank you. Then I'll give the floor. Köszönöm. Ferhelyen, asszony kapja meg a szót a Néppárt Kulturális Bizottsági Koordinátora. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a képzés, a szakképzés és az iskolai, a közoktatás kérdéseit ne egymástól függetlenül tekintsük, és azt hiszem, hogy egy-két országban itt még van mit tenni. Az ipar, a vállalkozás az ip- és az iskolai szakképzés összekapcsolását, közelítését tovább kell vinni. Vannak országok, amelyek jobban állnak e tekintetben, más országokban azonban nagyon nagy iskolás, iskolai a rendszer a szakképzés területén is. Ez persze nem baj akkor, hogyha a képzés a munkaerőpiac igényeit veszi figyelembe, és így olyan képzettségű embereket képeznek az intézmények, amelyekre munkaerőpiacnak szüksége van. De sajnos azt látjuk, hogy gyakran éppen nem a vállalkozói képességeket közvetítik, illetve nem azokat a szakképz, szakképzettségeket, eh, kvalifikációkat, amelyekre a munkaerőpiacon szükség van. Úgy gondolom, hogy a modern technológiákkal való bánásmódra a tanárokat is ki kell képezni, például a számítástechnikai eszközökkel való bánásmódra, egyes országokban tényleg nagy hátrányban vannak a tanárok, nem tudnak az internet tisztelettel um, bánni. Sok országban lehet, hogy azt szeretnék, hogy informatikai oktatás legyen mindenkinek, de nem biztos, hogy ezt mindenki megkapja. Egy szóval nem magától értetődő, hogy a szakképzés területén ez fennáll. Mind az iskolai képzésben, mind a duális szakképzés területén egyszerűen szorosabbra kell fonni a munkaerőpiac és az iskolai rendszert egymáshoz. Köszönöm szépen. Én magam is felteszek egy kérdést a Foglalkoztatási Szakbizottság SND frakciója nevében. Két kérdést szeretnék felvenni, felvetni, melyekről itt szó volt már. Az egyik a munkáltatók felelősségére vonatkozik. A Skills Agenda keretén belül átfogóbb vitára van szükség, amelyben kitérünk arra is, hogy a munkáltatók hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a munkavállalók képességei, készségei ö, kialakuljanak. Az élethosszig való tanulásért mindenkinek felelősséget kell vállalni. A szakszervezeteknek, a fogla munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint a munkaerő piacon kívüli szereplőknek is. Az a kérdés, hogyan lehet ezeket a szereplőket is jobban bevonni. Aztán a kilépési perspektíváról is szeretnék beszélni. Mire is gondolok? Hát arra, hogy látni kell, hogy a készségek és képességek nem egységesen van elosztva, vannak elosztva földrajzilag a nemek között, vagy pedig a különböző szociális osztályok között, ezért úgy gondolom, hogy minden ilyenfajta stratégiának világos hatástanulmányra van szükség, és meg kell vizsgálni, hogyan lehet jobban elosztani a készségeket, képességeket, a skilleket, tehát hiszen erre, ezekre, hiszen többes számban beszélünk a skillekről, mindenkinek szüksége van. Köszönöm. I think we shall come back so that... Úgy hiszem, hogy Érdemes volna most megadni a biztosoknak a szót, és utána az első kérdéskörre válaszolnak. Okay, uh, we have a schedule that forces us to go through all the questions. Jó, akkor meg, halljuk meg a többi, többi kérdést. Petra Kamerévert, szintén a Kulturális Szakbizottság nevében tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, üdvözlöm Önöket, eh, Tyson és Navaracsics biztosok. Úgy gondolom, hogy minnyáján meg vagyunk róla győződve, hogy a digitális kompetenciáktól is függ Európa versenyképessége. Már egy kézműves vállalkozó sem csak a csavarhúzójával, a srófhúzójával, a francia kulcsával utazgat helyszínről helyszínre, hanem a tabletjét is viszi magával. Éppen ezért a digitális kompetenciák, a digitális szakértelem megszerzése, továbbadása az agendában fontos helyen kell, hogy álljon. Fontos, hogy sokrétű és generációkon átívelő ívelő megközelítést dolgozzunk ki. Nem elegendő gyermekek kezébe oda lökni egy tabletet, egy táblagépet, hanem a digitális médiumokkal való tapasztalatot be kell építeni az oktatásba. Hogyha valaki ezt nem érti, nem. Ha valaki érti, a, ezekkel való bánásmódot tud majd kreatívan bánni velük, és ilyen módon tud majd értékes részévé válni a munkaerőpiacnak. Ugyanakkor a digitális technológiával való bánásmódot, fontos, hogy megtanulják, és ilyen módon a kritik, kritikus hozzáállás és a digitális öntudatosság készségeit is kidolgozzuk. Ugyanakkor az idősebb emberek számára is digitális képességeket kell közvetíteni, együtt kell működni az oktatási intézményekkel, a kollégám beszélt erről, a nagy kvantumugrást először is az oktatók, a tanárok képzésében kell tenni. Nincs ebben semmi újdonság. Hosszú ideje tudjuk ezt már, éppen ezért fontos, hogy ezeket a kérdéseket valóban az ágenda, a menetrend előkelő helyére írjuk. Elég szép beszédet, ígéretet hallottunk most már. Azt várom a bizottságtól, hogy eleget tesz koordinatív, támogató feladatának. Tudjuk, persze az oktatás tagállami hatóság, tagállami hatáskör, de azt hiszem, hogy a bizottság segítheti őket, eh, hogy minnyáján ebben az, irány, ebben az irányba eh, lökjük, ösztökéljük a tagállamokat. Eh, Köszönöm szépen. Itt, igen, itt van Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy néhány kérdést szeretnék feltenni. Mindenek előtt eh, arról van szó, olyan személyekkel dolgozom, foglalkoztam is, eh, akiknek valamilyen egészségügyi eh, hátrányuk van, vagy hátrányjal szembesülnek, ezre van-e valamilyen lépésük. Szlovákiában egyébként még mindig azt látjuk, hogy, hogy a adott esetben az elismertetéssel problémák vannak, nem fogadják el a végzettségeket, amiket nálunk megszereztek. Az egyik hallgató például doktoriskolát végzett pszichológiából, egy brit egyetemen történt ez, de Szlovákiában nem fogadták el, mert nem volt egy megelőző végzettsége. Igazából Nagy-Britanniában erre nem is volt szükség, de Szlovákiában enélkül az elismertetéssel problémák vannak. Ezért eh, szeretném megtudni azt, hogy milyen eh, intézkedéseket eh, kívánnak hozni, mire van szükség a véleményük szerint. A harmadik kérdésem pedig, a következő. Egy kicsit részletekben menően szeretném megtudni, hogy a digitális készségek alatt mit értenek, mire van szükség a magán munkaerőpiacon. Emma McLar, és parancsoljon. Köszönöm szépen a biztosoknak, hogy eljöttek és szólnak hozzánk itt a foglalkoztatás és a kulturális szakbizottságon régebben részletesen dolgoztam itt a parlamentben, a Kulturális Szakbizottságban a szakképzésen, és hát az elismertetés, szakképzések elismertetése is fontos volt. Vannak-e új ötleteik erre vonatkozóan? konkrétan az EU szakképzési irányelvének, 2008-as irányelvének az átdolgozásáról is szeretnék többet megtudni, hogyan kívánnak segíteni az EU-ban élő fiataloknak. És a, a konzultációkra, a közvéleménnyel folytatott konzultációkra is szeretném felhívni a figyelmet, és itt fontosnak tartom, és erre szólítok fel, hogy vonjunk be minden érdekeltet, mert egy széleskörű párbeszédre, vitára van szükség a gazdasági élet szereplői és a szakképző intézmények és egyéb intézmények között a oktatás természetesen a tagállami hatáskörbe tartozik. Hogyha az oktatásról beszélünk, akkor hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy a tagállami kompetenciák a szubszidiaritás ellenére segíteni tudjunk a korai időszakban, hogy ne jussunk el oda, amikor, hogy a hormonizációról beszéljünk folyamatosan milyen válaszaik vannak erre, hogyan tudnak ezen dolgozni, milyen terveik vannak annak érdekében, hogy korai időszakban is hozzá tudjunk már szólni az oktatáshoz. Dlabajova asszony, köszönöm szépen mindkét biztosnak, hogy eljöttek közénk a mai napon. Az európai iránymutatások nagyon fontosak, az ALDE kollégák és más kollégák is régóta várnak erre hogy megszülesem ennek előtt. A szakképzés az, ami engem érdekel, a műszaki ismeretek kérdése, és az átfogó szakmákat átfogó ismeretek, a kreativitás kérdése nagyon fontos. Azt kell látjuk, hogy itt megfelelő átalakításokra van szükség tagállamok szintjén gyakran Fontos, hogy elérjük azokat, akik a vállalkozói szellemben nem kívántak eddig részt venni, hogyan tudjuk ezt elősegíteni valamennyi szakterületen hogyan tudnak egyébként ezt a bizottság képviselői és a képviselők is segíteni. Hogyha megnézzük ezt az új agendát, az új szakmákra vonatkozó agendát, akkor nem kívánjunk ezeket egyenként megvizsgálni, de hát természetesen a kapcsolatot szem előtt kell tartani a munkaerőpiacsal, erősíteni kell ezt a kapcsolatot. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell a jövőbeli elvárásokat és követelményeket a munkaerőpiacon. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy koordinálni kell az iskolák és a munkaerőpiac résztvevői között itt tényleg felkészültek erre megvannak a csatornák, ahol ez a párbeszéd folyhat. Hogyan tudjuk biztosítani mi ezeket a csatornákat? Az embereket közelebb kell vinni a munkaerőpiachoz, mert gyakorlati képzésre is szükség van ahhoz, hogy valaki megfelelő szakképzettségre tegyen. A, munka, a munkahelyeken lehet a legjobban elsajátítani egy szakmát, és ott lehet a legjobban reagálni a az elvárásokra, a munkaerőpiac elvárásaira, és pontosan meg kell tervezni, hogyan tudjuk felkészíteni a tanárokat erre a feladatra. Hogyha jól képzett tanáraink vannak, csak akkor leszünk képesek a megfelelő szakmákat oktatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és beszélnek velünk erről. Köszönöm. Janna Túl. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, hogy sor kerül erre a vitára. Köszönöm szépen a biztosoknak, hogy eh, elmondják a stratégiájukat ezzel a kapcsolatban. Mártina azt hiszem világosan hozzászólt már, és azt osztom is, amit elmondott. Ezért olyas valamiről szeretnék most én beszélni, amire nem figyeltünk eléggé mindeddig. A transzparencia a felhasználható szakmák oktatása fontos az európai meg, de egyelőre nem elég dolog történt ez a területen. Éveken keresztül ignoráltuk azt a tényt, hogy számos tagállamokban az újonnan csatlakozók, a külföldről érkezők komoly nehézséggel szembesülnek, mert nem tudnak csatlakozni, mert túlságosan magasak a nyelvi elvárások, de a bürokratikus elvárások is, amiket a hivatalok támasztanak és ezért aztán a gyakorlati munkában nem tudnak részt venni. Lettországban, más országban is persze tudni kell, hogy nehéz elsajátítani ezeket a nyelveket, e, e, de természetesen biztosítanunk kell az eu belül a munkaerő szabad vándorlását. E, a munkahelyeket viszont nem tudják elfoglalni, hogyha túl magas szintű követelményeket támasztanak a nyelvi területen például, akkor ezt ássok alá hogyan tudjuk ezt egyértelműbbé tenni és elkerülni a diszkriminációt a nyelvtudás kérdésében? A nemzeti jogalkotás nem igazolhatja a túlságosan aránytalanul magas elvárásokat. Igen, és minden egyes személynek lehetőséget kell adni, hogy a Nemzeti Bíróságok előtt védje meg az igazát. Tiszin és Navracsics biztos soknak felhívom a figyelmét arra, hogy vizsgálják meg ezt a helyzetet. Nagyon fontos ez a képzettségük elismertetése területén. Thank you. Köszönöm szépen. Ez egyben azt is jelenti, hogy most a biztosok, a vendégeink kapják meg a lehetőséget arra, hogy reagáljanak. Nagyon röviden természetesen az összes kérdésre. És, és a következő években ez fontos szerephez jut. Tyson asszony az első. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az első kérdést illeti a vállalkozói szellem ügyét, eh, hogyan tudjuk eh, stimulálni, ösztönözni ezt a területet a saját anyanyelvemen. Itt a parlamentben kiváló tolmácsolást kapok, mindig megszoktam már, hogy időközben tolmácsol dolgozom, ezért visszatérek a holland nyelve. Hogyha a vállalkozói szellemet akarjuk támogatni, akkor ez egy fontos feladat. Mit tehetünk az agenda keretében ennek érdekében? Persze itt sok mindent lehet tenni, és párhuzamosan több feladatot kezdhetünk megoldani. Azt hiszem, hogy fontos, hogy megnyerjük magunknak azokat az embereket, akik képesek vállalkozóként dolgozni. A Jevalova féle jelentés is megszületett ez azt jelenti, hogy vannak plusz tulajdonságok, amelyekre szükség van, ha egy céget akarunk vezetni. Ez egy vállalkozói szellemet jelent. Ezt át kell adni először a fiatal embereknek, ez nem jön magától. Ehhez szükség van kreativitásra, kezdeményezőkészségre és egyéb tulajdonságokra, amelyekre szükség van a munkaerőpiacon, meg az egyébként is elvárt ismeretekre is szükség van. Nyilvánvaló, hogy nem lesz automatikusan mindenki vállalkozó, és nem tudja ellátni ez ilyen feladatokat. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy ez megtörténjen? Azt hiszem, gondoskodni kell arról, hogy ezek az emberek tényleg bevetésre készek legyenek folyamatosan, Elmúlt héten a munkahelyi egészség és biztonság agendáját indítottuk el. Itt az egészséges öregedés témája is újra-újra felvetődött. Itt nem csak arról van szó, hogy tovább tudjunk dolgozni, hogy az ember később mehessen nyugdíjba, hiszen mindenhol azt látjuk, hogy a törvényes nyugdíjkorhatár egyre magasabb. Másról beszélünk. Fontos, hogy egészségesen dolgozzunk, hogy amikor a munkahelyünkön vagyunk, akkor legyünk egészségesek. Éppen ezért mindenkinek ügyelnie kell a saját eh, egészségére, de ez egy közös társadalmi feladat is egyben, hogy az 50 év felettiek is soká megtarthass, sokáig megtarthassák a munkahelyüket. Mert azt pontosan tudjuk, hogyha valaki 50 fölött elveszíti a munkahelyét, akkor nagyon nehéz újat találni Ilyen értelemben tehát a mentalitást, a hozzáállást is meg kell változtatni, mert a társadalomban tudatosítani kell, hogy az 50 fölöttiek is nagyon értékes munkavállalók. A következő nagy kérdés az iskolából az átmenet a munkahelyre. Ez sok fiatal ember esetében egy fontos lépés, meg ki kell dolgozni a legjobb átmenetet a learning and working, a, a, a munkahelyen történő tanulás az, amit segíteni kell, ehhez viszont módszerekre is szükség van, újszerű módszerekre is szükség van, hogy a mentalitást, a hozzáállást úgy változtassuk meg az emberekben, hogy felkészüljenek arra, hogy tanuljanak a munkahelyükön. Aztán egy további fontos pont, amit felvetettek, az a tanárok, az oktatók minősége. Bármelyik szerepben is vannak, bárhol is foglalnak helyet a tanárok ebben a láncban, folyamatban, folyamatosan kapcsolatban kell lenniük a munkaerőpiacsal, hiszen ez az érdeke azoknak az embereknek, akiket képeznek. Mi az, amit még megemlítettek? további fontos pont, hogyan tudjuk az egyenlőtlenséget kezelni eh, a szakképzéshez való hozzáférés területén. Egy vitát kezdeményeztünk ebben az ügyben is, a szociális jogok ügyében, és ennek az egyik eh, nagyon fontos területe, ugye három nagy területet szoktunk emlegetni, eh, amit erősíteni kell, a kompetencia megszerzéséhez való hozzáférés, mint lehetőség, mert ez egy fontos forrása annak, hogy valaki megtalálja a helyét a munkaerőpiacon. És ez egyelőre még nem működik igazán egyes emberek számára. Ez megnehezített kérdés. A nők, férfiak közötti egyenlőséget kell megemlíteni, a nőknek gyakran sokkal nehezebb megszerezni ezt a lehetőséget illetőleg a digitális kompetenciák kérdése. Ezzel is többen foglalkoztak a kérdéseikben. Azt hiszem, hogy ezt horizontális szinten minden területen át kell adni már időközben. A jövő munkahelyein, és ezt már elmondtam a bevezetőben, 90%-ban a digitális kompetenciák az elvárások közé tartoznak. Nem csak arról van szó, hogy az ember kimonul az építkezésre, és puszta kézzel dolgozik. Ennek az időnek vége, ott is elvárják a digitális kompetenciát. Fontos, hogy a fiatal emberek tanuljanak, és az is fontos, hogy hogyan tanulnak. Ehhez szükség van a digitális kompetenciákra. Ezeket pedig át kell adni. Aztán a következő kérdés az a koordináció volt, ezt a szerepet mi tudjuk vállalni. Azt hiszem Európa igenis a koordinációban fontos szerepet játszhat. A szubszidiaritás mi nem tévesztjük szem előtt közben, mi az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a tanács soraiban nem nem szabályozhatunk részletekbe menően kérdéseket. Ezt csak a tagállamok tudják megtenni. Igenis, mi elfogadjuk a szubszidiaritás elvét. Ami a mi dolgunk az az, hogy a régiókkal együttműködjünk, az önkormányzatokkal is együttműködjünk adott esetben, azokkal, akik ténylegesen felelősek a szakképzésért és az oktatásért általában. Őket kell megnyerni a vitára, az eszmecserére, újra és újra neki kell menni ezeknek a dolgoknak, és jó példákat kell mutatni. Ezt akarjuk megerősíteni az új skill agenda keretében. Nem. A legjobb gyakorlatok cseréje az, amit mi a legjobban tudunk. Aztán vannak van az ország ajánlások, országspecifikus ajánlások is, például a gazdasági és szociális politika területén az oktatásról, a szakképzésről is szólhatunk. Itt mintegy 15 tagállamnak adtunk eddig ajánlásokat. És itt vannak a szociális partnerek is. Igenis, európai szinten ezeket összehívhatjuk, beszélhetünk velük, és megpróbálhatunk közösen tenni annak érdekében, hogy a legjobban jön a gyakorlatba a skill agendánk. Ja, és vannak pénzügyi eszközeink is, ezt is elmondtam már az elején, ezzel pénzt tudunk kézbe venni, és a tagállamoknak segíteni, hogy erősítsünk olyan aspektusokat, amelyeket fontosnak tartunk az emberek jövőjén, ilyen esélyeinek javítása érdekében a munkaerőpiacon. Eh, foglalkoztathatóvá szeretnék tenni az embereket, az employability szót használjuk erre. Az esélyteremtésről beszélünk, ehhez szükség van szaktudásra, is, hogy az ember bejusson a munkaerőpiacra, megőrizze a helyét a munkaerőpiacon, és ott tovább tudjon fejlődni. Azt hiszem, hogy ez hozzátartozik az általános oktatási tűn. Hogyan tudjuk a vállalatokat bevonni, a munkaadókat? Minden szereplőt be kell vonnunk, de külön szerep jót a munkaadóknak, a vállalatoknak, hiszen uh, a főiskolák, a felsőoktatás egy önmagában nem fog boldogulni. E, a szociális partnereket nem lehet figyelmen kívül hagyni, a munkavállalói érdekképviseletek, a szakszervezetek is fontos szerepet játszanak, így tudjuk a szociális jogokat európai szinten erősíteni, és ez egy fontos pillére a tevékenységünknek. Igenis, elkötelezetten léptünk fel a munkáltatói szervezetek irányába is. Az Európai Szakképzési Szövetséget is bevontuk, velük együttműködünk. Új, a New Learning az újfajta tanulás az, ami foglalkoztat bennünket. A duális szakképzést is erősíteni szeretnénk, hiszen elhangzott már többször, hogy a szakképzés a munkahelyek nélkül nehezen lehet magas színvonalú. Ehhez meg kell nyerni a munkavállalókat és a munkadókat is egyaránt. Ezért van szükség az említett szövetségre a fiatalok érdekében. Egyszerűen ez ennek a része. A oktatók képzése is fontos. Aztán elhangzott kritikaként a nyelvtudás. Persze fontos a nyelvtudás, az idegen nyelvismeret is nagyon fontos felvetés. Hogyha az emberek kimennek a munkahelyükre, akkor nyilvánvalóan akkor tudnak haladni, hogyha a nyelvismeretük is megvan ehhez. A, azt hiszem a protekcionizmus nem helyes dolog ebben az ügyben, nem szabad korlátokat felépíteni. Igen, és a gyártás területén is az aranyosság nagyon fontos. Köszönöm szépen, biztos asszony. Több tíz percet beszél. Legközelebb rövidebb leszek. Egy kicsit túllépte az idejét. Most pedig megadom a szót Navracsics biztos úrnak. Szintén 10 percben. Köszönöm szépen, köszönöm önök asszony. Rövidebb leszek, legalábbis remélem. Persze biztos asszony nagyon jó és kimerítő válaszokat adott, ezekkel egyet tudok érteni, tehát könnyű a feladatom először is. A készségek, a foglalkoztatóság, nem pusztán gazdasági kategóriák. Ezek szociális kategóriák is, szociális terminusok, és egyértelmű bizonyítékai vannak a szociális készségek, szociális háttér és a foglalkoztatóhatóság összekapcsolódásának. Amikor a vállalkozói szellemről beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy ezt kell megtanítani, hogy hogy kell egy üzlemet, üzletet működtetni, vállalkozást működtetni. Számomra a vállalkozói szellem azt is jelenti, hogy hogyan legyen valaki autonóm, független polgár, és ezt hogyan tudjuk megtanítani, hogyan tudjuk a döntéseket relevánsá tenni egy adott közösség számára, valaki saját karriere számára, és hogyan tudunk harmóniát teremteni az egyén érdekei és a kisebb vagy nagyobb közösségek érdekei között. Éppen ezért, amikor az oktatásról és a vállalkozói szellemről beszélünk, akkor itt egy horizontális feladatról van szó, horizontális készségről. Nagyon fontos, hogy az oktatási rendszerek megtanítsák az alapvető vállalkozói készségeket. Hogyan kell felelősségteljes módon gondolkodni, konszenzust kialakítani, a különböző nézeteket hogyan lehet összehangolni. Ezeket mind-mind meg kell tanítani. De szeretnénk a tagországokat eh, abban segíteni, hogy eh, a vállalkozói készségek eh, elemeit beépítsék a nemzeti tanterveikbe, és ezt ne külön egységként kezeljék. Tehát fontos, hogy kulturális oktatás és gazdasági elemeit tanítsák meg a vállalkozói <clears throat> létnek, a vállalkozói szellemnek, illetve a helyi modelleket is nagyon fontos modellértékű, példaértékű vállalkozásokat is fontos meghívni az iskolákba, hogy ők személyes tapasztalataikról beszámoljanak, saját karrierjükről, készségeikről, amelyekre szükségük volt a munkájuk során, a siker érdekében, vállalkozóként. Tehát ez egy többszintű feladat, és mi eh, ehhez seg- szeretnénk segítséget nyújtani a tagországokban. Ami a digitális készségeket illeti, az EU-ban 70%-a a tanároknak elismeri azt, hogy nagyon fontos az információs technológiai készségek tanítása, illetve az élet szempontjából is nagyon fontos mindez, viszont az EU-ban az iskolák mindössze 25 az iskolákban 25% a tanulóknak részesül olyan oktatásban, amelyet digitális szempontból magabiztos tanárok nyújtanak. Tehát először a tanároknak kell segítenünk, annak érdekében, hogy ők megfelelően taníthassák a digitális készségeket, és nagyon gyakran a tanulók ügyesebbek, jártasabbak a digitális készségekben, mint tanáraik, tehát fontos, hogy a tanárokat is segítsük. Hát fontos, hogy ők behozzák a lemaradást a hallgatóikhoz képest. Az egyik fontos eleme a készségek, a készség agenda, agendának a tanárok képzése, tehát modernebb készségekkel kell őket felruházni, ami a szubszidiaritást illeti. Tyson biztos hogy nézeteihez csatlakozni szeretnék. Azt gondolom, hogy igenis meghatározóak tudunk lenni abban, hogy hogyan gyakorlunk befolyást a tagországokra. De Kétségem eh, nincs afelől, hogy mindez a tagországi támogatások nélkül nem fog működni, tehát fontos a konszenzus megtalálni, hatással bírni a tagországokra, hiszen a tagországoknak is alapvető érdeke az, hogy eh, bennünket segítsen egy jó minőségű készségagenda megvalósításában, és nagyon fontos a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok cseréje, workshopokat is szeretnénk szervezni. Ez a tagországi hatásgyakorlásnak egy nagyon gyümölcsöző eszköze. Én most a felsőoktatási áttekintést készítem el európai szinten éppen, és itt nagyon sok pozitív feedbacket kaptunk már eddig is a felsőoktatási intézményektől, a tagországi kormányoktól, illetve az érintettektől a felsőoktatási piacon, valamint a munkaerőpiacról is kaptunk pozitív visszajelzéseket. Minden nézet ugyanabban az irányban mutat, nagyon fontos foglalkoztathatóság szintjét növelni a felsőoktatásban. Tehát nagyon fontos, hogy a foglalkoztatókat, az akadémikusokat, a hallgatókat összevonjuk, és erőteljesebb támogatást nyújtsunk a felsőoktatási intézményeknek, az egyetemeknek, annak érdekében, hogy az oktatási profiljukat gyakorlatiasabbá tegyék, illetve hogy a felsőoktatás gyakorlati oldalát megerősítsék az elméleti tárgyak mellett. Tehát azt gondolom, hogy ebben a folyamatban eddig igen jó eredményeket értünk el. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm. Koszta adom meg a szót. Most a második kérdés fordulóban további kollégák kapnak szót. A kérdéseknek eh, maximum egy perc, 30 másodpercnek kell lenniük és a válaszok nem léphetik át a 10 percet. A biztosok részéről kicsit késésben vagyunk, és szeretnénk, ha még egy harmadik kérdésfordulóra is sor kerülhetne. Kunyava asszonynak adom meg a szót a GUE képviseletében. Ő a, a foglalkozatási szakbizottság tagja. Energia. Doktor Izom Polika, Lajko hát Köszönöm a szót. A 25 millió munkanélküli van az európai munkaerőpiacon, és az emberek eh, munkát szeretnének találni. 2010-ben Spanyolországban a 20 munkanélküli ből 20 nem rendelkezett önkészségekkel, amelyekre szükség lett volna egy adott munkahely betöltéséhez. Tehát nem a munkanélkülieket kell emiatt hibáztatni, hogy nem foglalkoztathatóak. Hát nem látjuk azt, hogy a bizottság prioritásai valóban óriási számú munkahelyet teremtenének, amelyekre igenis szükségünk van Európában. Azt gondolom, hogy a bizottság valószínűleg úgy érzi, hogy a munkaerőpiacon a készség fejlesztése javítani fogja a helyzetet. Amit Tyson biztos asszony mondott a foglalkoztathatóságról 2020-ig 75%-a a munkahely keresőknek eh, munkáját kell, hogy találjon, ez volna a cél. Nagyon sok tagországban már most is számos magasan képzett eh, eh, személy létezik, akik nem találnak munkát. Több százezer görögnek kellett elhagyni az országát, és Németországban munkát keresnie. Tehát, hogyha képezzük az embereket, eh, és utána nem tudnak eh, munkahelyet találni, akkor ennek mi értelme van? Köszönöm elnök, köszönöm. Nikola Szácsunténnak adom meg a szót, Google képviseletében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, és érdekes volt meghallgatni persze a biztosokat, és érdekes hallani a válaszaikat is. Kérdésem a következő. Persze, világos biztossá kell tennünk, hogy a, a szakképesítések megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak, de nem csak erről van szó. Nem csak arról van szó, hogy képzettségeket, szakértelmet biztosítunk így, és így elérjük az eredményeket, a kívánt eredményeket. Nem. Mi a probléma Európában? Hogyan tudjuk elérni a céljainkat? Mi a probléma? Versenyképesség, a termelékenység? Erre hivatkozva mondanak fel munkavállalóknak például, vagy eh, mivel magyarázható a hatalmas ifjúsági munkanélküliség például Görögországban. Ez tehát az ok, vagy pedig egy demokratikus deficittel állunk, van, állunk -e szemben, mi tehát a probléma? Másodszorban. Önök azt mondják, és persze a múlt évben is nyomon követtem a vita során a bizottság prioritásait. Tehát önök azt mondják, hogy e probléma megoldása prioritásos. De hogyha figyelembe vesszük, hogy a munkaerőpiacon milyen sok helyen drámai a helyzet, akkor látni, láthatjuk, hogy ezekkel az, e, ezekkel az eszközökkel nem tudjuk egyedül megoldani a problémát, hiszen létezik az agyelszívás jelenség, és délről éjszakra mennek a munkavállalók a legjobban képzettségek. Kérem, hogy a felszólalási időt tartsák figyelembe, vegyék figyelembe, tartsák tiszteletbe. Jan Jean Lambert a zöldek részéről, a foglalkoztatási szakbizottságról. Jean Lambert, tehát. Köszönöm szépen. Sokan nagyon várjuk már a New Skills agendát, menetrendet. Persze időzítés a kérdés. Ma a core skillekről beszéltünk, Persze a digitális képességek, az írás, tudás, számolni tudás, de hát látni kell azt a kontextus is, kontextust is, amelyben dolgoznak. És visszautalok a foglalkoztatási jelenségre, jelentésre, amelyet a parlament múlt év júliusában fogadott el. Itt éppen arra kontextusra tekintettünk ki, hogy hogy lesz valaki munkavállaló, és egy sor olyan kérdésre is ről beszéltünk, mint a környezet, környezeti fenntarthatóság, a forráshatékonyság, illetve a generikus készségek. Kérem, hogy ezekre a szempontokra térjenek ki válaszukban, erről még nem hallottunk. Aztán a STEM skillekről szeretnék beszélni, az alap vagy a törzs készségekről és képességekről. Gyakran hallunk ezeknek a hiányosságairól, milyen előrelépést látnak. Gyakran beszéltünk a parlament különböző szakbizottságaiban, szakbizottságaiban ezzel a kérdésről, de úgy látszik, hogy a probléma még nem, sikerül, nem került megoldásra. Aztán Parkin kollégám a szereplők, a stakeholderek szerepéről beszélt, és az a kérdés számomra, hogy a regionális és a helyi hatóságok hogyan illeszkednek ebbe az egész menetrendbe, hiszen az ő inputjuk, becsatornázásuk is dinamikus kell, hogy legyen. Köszönöm. Jill Evans kap szót a zöldek részéről, a Kulturális Szakbizottság tagja. Köszönöm szépen. Én Wales-t képviselem az Egyesült Királyságból, és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk egy olyan programmal, amelyet az Európai Szociális Alap ból finanszíroztak. Egy skill program volt, és ez nagy segítségére vált a <clears throat> munkavállalóknak, sokkal jobban célirányosabban az igényeknek megfelelően lehetett kialakítani a szakképzést, és így a munkavállalók, de a gyakornokok képes, képzését is jobban, célirányosabban lehetett kialakítani. A tanulmányból az vált világosá, hogy főleg a kisvállalkozások vették igénybe támogatásokat, pont azok, akik hatékonyabban képeznek a duális képzé vagy a szakképzés területén, és jobb, rugalmasabb választ tudnak adni. Ezek gyakran kicsi vagy nagyon kis cégek, de fontos, hogy ne feledkezzünk meg az új programban se róluk. És aztán, amit kollégám éppen az előbb felvetett, az is egy fontos kérdés, hogy a helyhatóságok hogyan tudnak bekapcsolódni a munkába, ők a driverei ennek a munkának, a motorjai. Köszönöm. Ágyzsea asszony a foglalkoztatási szakbizottságban az EFDD frakciót képviseli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a két biztosnak, hogy eljött, és áttekintést adtak, egy teljesen világos áttekintést adtak számunkra, de egy kicsit talán kevésé volt konkrét ez a kérdés. Én a, arról szeretnék beszélni, hogy az anyagi szegénység a kulturális szegénységgel is összefüggő, és ahhoz, hogy a szakképzettségek hiányosságait, szakadékokat áthidaljuk, ahhoz elsősorban is a szegénység problémájának felszámolására van szükség, bizony ez a probléma sok országot sújt Európában. Ahogyan Káza kollégám mondta, hatalmas problémát jelent a hosszú távú munkanélküliség, és ez a bizottság tervezetében nem elég konkrétumot olvasok ki ezekből a tervezetekből. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy megfelelő képességekkel lássuk el a munkavállalókat? És egy kérdésem van a biztosokhoz. A foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság kérdéséről hogyan vélekednek, hiszen azt gondolom, hogy két teljesen különböző koncepcióról van szó, arról, hogy foglalkoztatható-e valaki, illetve hogy foglalkoztatják-e. Egy szóval, hogy csak a kompetenciák, a szakértelem száv, számít-e vagy sem. Én például 15 évig olyan munkát végeztem, amely nem is a magas képzettségemhez illet, de nagyon sokat tanultam ebből. Hogyan látják ezt a dihotomiát, ezt a kettőséget? Aztán a startupokról. Segítjük a fiatalokat, hogy létrehozzák az új startupjaikat, és ilyen módon munkavállalóknak is munkahelyet biztosítsanak? Köszönöm, Laura Azsám. Most pedig Dominik Márten kap szót, az ENF részéről ő az foglalkoztatási szakbizottságban dolgozik. Köszönöm, nézzék nagy figyelemmel figyeltem, és nagyon sok izgalmas, érdekes dolgot hallottam. Például a digitális szakértelem továbbadása fiataloknak nagyon fontos, az fontos, hogy ne veszítsük el a munkaerőpiac realitását, hogy a revaliz, az újraértékelés rendszere működjön, az élethoztig való tanulás is nagyon fontos, valamint a megszerzett tapasztalatok értékelése is fontos. Nagyon jó célok ezek, hiszen ezekkel segíthetjük a versenyképességet, és felléphetünk az egyenlőtlenség ellen. De azt kell, hogy mondjam, azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor félelmesnek is tartom, amit itt hallok. A 70-es években egy kongresszuson vettem részt, ahol a fejlődő országokról volt szó. És olyan benyomásom van, hogy ide visszazuhantunk a 70-es évek világába, nem a foglalkoztatás és a kulturális szakbizottságok ülésén vagyok. 2016-ban, április 18-án? Kérdem én magamtól. Nézzük a számokat a felnőttek 20%-a az Európai Unióban nem tud írni és olvasni, 9 millió szegény el Franciaországban. Ez volna a megoldás, amit önök kínálnak? Tisztában vannak vele, hogy Európa csődöt mondott? Tyson azt, hogy mindjárt be is fejezem. Persze, foglalkoztatható állampolgárokra van szükségünk. Ez szépen hangzik, de Tyson asszony is csak akkor működik, hogyha vannak cégek, akik alkalmazni akarják őket, és Európa jelenleg csődbe viszi ezeket a vállalkozásokat. Most pedig Dominik Bild kap szót a Kulturális Szakbizottság részéről, szintén az ENF frakció tagja. Biztos, hölgyek és urak, a szakértelemről szóló bizottsági eh, kezdeményezés eh, a versenyképességet eh, kellene, hogy szolgálja éppen a fiatalok érdekében, hiszen a fiatalok a sújtó munkanélküliség nagyon magas. Nagyon sok felsőoktatási intézményt privatizáltak, például ami a az iskolák teljesítményét eh, illeti, gyakran a támogatás is ezektől függ. Tehát amennyiben szükség van kapcsolat teremteni a kis és középvállalkozásokkal, a gyakornoki létkeretein belül, úgy érzem, hogy a jelenlegi rendszer veszélyezteti az esélyegyenlőséget. Például Nagy-Britanniában a magániskolák vonakodva vesznek fel fogyatékkal élőket. Három kérdésem van Navracsics úrhoz. Ön a jelenlegi finanszírozást, amely teljesítményre alapszik, fenn, fenn, fenn akarják-e tartani? A bizottság nem lépje túl a kompetenciáit, például az európai certifikációs rendszerrel. És van még egy kérdésem, hasonló kollégám készéséhez, például a gyakornoki helyekre vonatkozóan. Az elnök megszakítja a hozzászólót, és megkéri, hogy fejezze be a kérdés, kérdését. Már egy perc ötvenet beszélt. Elveszem a szót. Most pedig, most pedig megadjuk a szót öt percben mindkét biztosunknak, és utána egy harmadik kérdés-felelek kört tartunk. Megint megkapják a képviselők a szót egy-egy percben majd, de először a biztosok kapnak szót. Nem tudom, ön kezdi talán? Tessék. Two sentences. Összesen két mondatot szeretnék mondani. Mindenek előtt a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás nem ugyanaz nyilvánvalóan. A foglalkoztathatóság egy lehetőséget tartalmaz, a foglalkoztatás pedig már a tényszerű megvalósulás. Természetesen mi a foglalkoztathatósághoz tudunk hozzájárulni de a foglalkoztatás kevésbé természetesen eh, a foglalkoztatók feladatuk. De hát fel tudjuk készíteni, el tudjuk látni a fiatalokat azzal, hogy esélyük legyen a munkaerőpiacon. Ezt tudjuk támogatni, ez a mi feladatunk. A tanárokat, az oktatókat tudjuk felkészíteni arra, hogy képesek legyenek megadni a szükséges ismereteket a fiataloknak. Ezért örülök annak, hogy Tyson asszonynal együttműködhetek mert ez egy fontos hozzájárulás az én portfóliumhoz, de hát a fő felelősség az természetesen az övé, a kolléganőmé. A finanszírozási projekt, tehát hogy a hátrányos helyzetben lévő fiatalokat segítsük iskolai szinten, hogy jobban felkészítsük őket a munkaerőpiacra. Vannak szociális befogadási programjaink az Erasmus Plus-ban, most azon dolgozunk, hogy az Erasmus Plus projekteket hozzáférhetőbbé tegyük a hátrányos helyzetű emberek számára, de hát nyilvánvaló, hogy méltányolni kell, tiszteletben kell tartani a szubszidiaritást, nem tudunk az oktatási rendszerekbe közvetlenül beavatkozni, segíteni tudunk, a tagállamoknak abban, hogy jobban felkészüljenek arra, hogy a hátrányos helyzetű, háttérből érkező fiatalokat segítsék a munkaerőpiacon, de mi többet nem tudunk tenni. Ez a szubszidiaritás elve. Tyson biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát mit lehet ez, ehhez még hozzáfűzni? Én is igyekszem rövid lenni. Nyilvánvaló, hogy jó skillekkel, jó képességekkel, kompetenciákkal, szaktudással eh, még nem rögtön teremtünk munkahelyet is egyben. Ez a, a támogatás politikájával sem fog rögtön megvalósulni a makroökonómiai, a gazdasági környezet az, ami fontos. A stratégiai beruházásokat támogató európai alapról is beszélhetünk, amit 2015-ben hoztunk létre. Ennek célja az, hogy tőkét vonjon be, hogy segítsük a munkahelyteremtést ezen keresztül is és olyan kezdeményezést is támogatunk, de a makroökonomiai politika az alapvető fontosságú, és utána tudjuk támogatni a fiatal embereket, hogyha rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal, vagy átadjuk nekik a szükséges kompetenciákat, akkor megtalálják a munkahelyeket is. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy jössz, jobb összhang alakuljon ki azon kompetenciák között, amit a képzésben kapnak a fiatalok, és amiket a munkaerőpiac megkövetel. A skills agenda, amin éppen dolgozunk, a szakképzési agenda éppen ezzel foglalkozik. Növekedés és munkahelyek kapcsolata, demokratikus változtatás, fairness, tiszt, egyenlő hozzáférés. A munkahelyteremtés végül is az alapja mindennek. Ez az, amiből ki kell indulnunk Persze a képzés mással is foglalkozik, az ember nem egy egydimenzionális lény, nem csak a szakképzésről van szó, számos árnyalat van az embernek, a társadalmi lény is az ember. Minden esetre jó képzésre van szükség, jó oktatásra van szükség, és hogyha egy adott helyen nincs elég munkahely, akkor talán külföldön lehet próbálkozni. Tehát az egyéni esélyt megadjuk a fiataloknak Hogyha úgy látják, hogy máshol találnak jobban munkát, akkor a fiatal emberek elmehetnek más országba, ha ott van munka, de ha odahaza megint jobb a helyzet, akkor minden bizonyal visszatérnek. A zöld munkahelyek ről is beszélnünk kell. Itt is számos regionális, helyi aspektus kell megemlíteni, zöld munkahelyi teremtés, ez a jövő munkahelye nyilvánvalóan, erre szükség is van, de hát ehhez megfelelő kompetenciákkal kell ellátni a fiatalokat, hogy el tudják foglalni az ilyen munkahelyeket. Azt tudjuk, hogy számos európai országban hiány van olyan emberekből, amelyek rendelkeznek a szükséges nyelvtudással gyakran. Meg kell nézni, hol jelentkeznek ezek a hiányosságok, mi az, amit pótolni kell, és mi azt tudjuk tenni, hogy helyi és lokális vagy regionális stratégiákat is megnézünk, és itt az Európai Szociális Alapon tudunk segítséget nyújtani nem csak egész Európát átfogó tendenciákról beszélünk, kutatás, fejlesztési kezdeményezések helyi és regionális szinten is megtalálják a helyüket. Aztán egy további téma a szegénység és a szaktudás összefüggése. A szegénység egy óriási probléma, már önmagában kirekesztő a szegénység. Számos területet nem nyit meg az emberek előtt ezért ideje korán közbe kell avatkoznunk, hogyha ilyet látunk. Az európai szemeszter keretében számos országban megfelelő ajánlásokat kívánunk kidolgozni és kidolgoztatni, hogy ideje korán megkezdjük a gyermekek megfelelő oktatását és képzését. Szükség van bizonyos ismeretekre, amiket alapvetően a szülők adnak át, de ha erre nem kerül sor, akkor ezt pótolni kell máshol. Nagyon nehéz eh, itt eh, megállapítani, hogy a szülői ház mivel tartozik egy fiatalnak, ahogy belépjen a munkaerőpiacra. Adott esetben itt kiegészítőleg rendelkezésre kell állni. És hát itt a hátrányos helyzetű fiakról beszélünk. Rájuk nézve olyan javaslatokat kell kidolgozni, amelyek egyensúlyt teremtenek a munkahelyi és a család feladatai között, vagy a oktatási hely és a család feladatai között. Különböző feladatok merülnek fel, Természetesen, és a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében látjuk, hogy időnként nagyon súlyos nehézségekkel szembesülnek, akkor segítenünk kell. Még egy téma, ami felvetődött a tartós munkanélküliség. Itt is elhangzott valami, hogy nem lépünk fel elég ösztönzőleg. Egy ajánlást fogalmaztunk meg ezen a területen is, a tartós munkanélküliek ügyében. A, ebben a tagállamokhoz fordulunk, hiszen vannak szerkezetváltásra szoruló régiók, és itt meg kell vizsgálni, hogy hol vannak a tényleges problémák, és ezeket kell megoldani. Tehát a tényleges problémák azonosítása is fontos, hiszen ilyenkor tudunk megfelelő segítséget kínálni. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés működőképes, és működőképesnek bizonyult számos esetben nem azért, mert mi mondtuk, hanem azért, mert a legjobb példákból indulunk ki, a best praxis megközelítést alkalmazzuk, és ebben segítjük a tagállamokat, hogy egymástól tanuljanak. Köszönöm szépen. A képviselők kapnak újra szót, ma akik már szót kértek, de azt szeretném beharangozni, hogy nagyon kevés időnk van, sokkal kevesebb, mint terveztük. A képviselőknek egy perc jött, öt perc összesen a biztosok számára. 11-en vannak a hozzászólók, a képviselők, ezért tényleg tartsák be az egy percet. Egy perc után lekapcsolom a mikrofont. Az első Madame Chartier, néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy ponton szeretném megkérdezni a biztosokat. Az első az olvasás, számolás készség, az alapkészségek kérdése. Hogyan lehet ez alapon felelősét tenni a tagországokat? Ha az emberek ezt, nem, ezeket az alapvető készségeket nem tudják elsajátítani, olvasás, írás, számolás készséget, akkor nem tudnak tovább lépni és az oktatás kérdését, hosszú távú oktatás, a rövid távú gyakornoki képzést, illetve a digitális képzést hogyan lehet konvergálni. Harmadik megjegyzésem, itt egy kommunikációs problémáról van szó, úgy érzem, a képzők között, a tanárok között, illetve a vállalkozók között kell kommunikációt tenni, az ő számuk sokkal nagyobb, és úgy érzem, hogy itt probléma van, hogyan lehet ezt a kommunikációt javítani. Ha ezt sikerült a gyakornoki képzés esetében megvalósítani, az összes típusú képzés esetében meg kell valósítani. Tehát fontos, hogy a bizonyítványok ne pusztán diplomák legyenek, hanem transzerszális készségekről nyújtsanak tájékoztatást. Köszönöm. Merci, Madame la Maria Reina, az SZND frakció. Első kérdésem az oktatásra vonatkozik. A pizai tanulmány azt mutatja, hogy Európában nem a kitűnőségekkel kapcsolatban van hiba, hanem az ok- oktatási rendszerek között van e, egyenlőtlen helyzet. A bizottság hogyan tud ezen javítani? Hát olyan személyek esetében, akik e, befejezik iskolájukat, tehát mit terveznek tenni ebben a témában? Második kérdésem van kompetencia kérdése, teljes mértékben egyetértek teljesen biztos asszonynal, aki azt mondta, hogy nagyon fontos a kép, kép, készségekbe beruházni. Ha például az építkezési ágazatot veszünk, itt a döping, szociális dömping miatt, a személyeknek eh, nincsen munkahelyük, és esélyük sincsen olyan társaika szemben, akik 30-50%-kal kevesebbe kerülnek, még Európán belül is. Megszorítások vannak, és ezeknek hatása van az oktatási rendszerben történő beruházásokra, viszont hogyha ezeket a megszorításokat nem változtatjuk meg, akkor lesznek olyan személynek, akik már most sem kompetensek, 10 év múlva se lesznek, 20 év múlva meg végképp nem. Köszönöm, Anne Sender. Néppárt Foglalkoztatási Szakbizottság. Köszönöm szépen, kedves biztos, biztos úr. Kérdésem két témára vonatkozik. Az első probléma a mobilitás kérdése. Úgy érzem, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk a mobilitás előmozdítása érdekében, különösen a gyakornokok a mobilitása érdekében. Vannak már most is bizonyos eszközök erre, például az Erasmus Plus, viszont még mindig vannak nehézségek, nehezen férnek hozzá ezekhez az eszközökhöz a gyakornokok, azért mert túl fiatalok, mert nem találnak lakhatást, a közlekedés problémát jelent, illetve a gyakornoki státusszal kapcsolatban is vannak problémák. Itt tervezze a bizottság tenni valamint ami a vállalkozás vezetőket, illetve az ő mobilitásokat is fejleszteni kell, elő kell mozdítani, itt eh, az Erasmushoz hasonló eszközre van szükség, a vállalkozók. rosszabbott eszközre, illetve a harmadik nehézség, amit ki szeretnék térni a határmenti területeken, nagyon gyakran konkurencia jelenik meg a készségek eh, kapcsán. Vannak olyan tagországok, ahol a képzés nagyon jó, bizonyos készségek esetében, például az órakészítésben, és másút pedig ezekből a szakmákból nagy hiány mutatkozik. Köszönöm szépen Julie Walt, az SND Fox frakció képviseletében. Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem van. Az első a vállalkozói szellemre vonatkozik, ez nagyon fontos, viszont hogyha ezt az értékekhez, hozzáállásokhoz kapcsoljuk, akkor ez is fontos, és erre nagyon könnyű a válasz, hogyha a szociális szót helyezzük a vállalkozói szellem elé, akkor ezzel lesznek olyan fiatalok, akik sikeresek lesznek, startupokat indítanak, viszont azt is érteni fogják, hogy nagyon fontos, hogy a társadalom is aktív szerepet vállaljanak, illetve tisztességes tagjai maradjanak a társadalomnak. Meg szeretném kérdezni önöket arról, hogy hogyan tervezik lebontani a művészi kreativitás e, és egy tárgyak közötti különbséget. Tudjuk, hogy a tudósoknak és kreativitásra van szükségük, a jövőt kell előre látniunk, és ezt az ember ezt nem tudja megtenni, hogy csak nem művészi képzésben is részt vel. Tehát fontos, hogy a művészetek, a művészi képzés is megkapja neki megfelelő helyet. Köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta az időt, Tomás már néppányt. Köszönöm szépen. Jónak találom azt, hogy a kult és az employment um, közösen dolgoznak. Az európai kvalifikációs keret tulajdonképpen az Európai Unióban a szakmai minősítése, képzése, kölcsönös elismerős elismerése vonatkozik. Bizottság milyen intézkedéseket tervez? Tudjuk azt, hogy a tagországokban mi áll rendelkezésre, de fontos, hogy információs és adatcserére is sor kerülhessen ezekkel a képzésekkel, képze, képesítésekkel kapcsolatban. De a duális képzés európai szintre történő helyezésére is szükség van, amely milyen, minden szagországban sikeres a Silicon Valley-ben jártunk, a Google-t, a Facebookot is meglátogattuk, és itt a digitális um, előfeltételek teljesültek, tehát teljes mértékben rendelkezésre álltak kompetenciának, minősül le az, hogy a vállalkozások is elgondolkoznak esetleg arról, hogy nekik is van szociális felelősségvállalásuk, tehát aki, amit a Berkeley Egyetemről eh, mondtak, eh, az nagyon érdekes volt, tehát igenis európai szinten tanulhatunk ettől. Kult. Ja, děkuji oběma paní komisařce, panu komisařce. Köszönöm szépen Nagyon fontos, hogy a kulturális és a foglalkoztatási tárca között legyen kommunikáció, és a politikák az intézményi rendszert is tükrözzék. Biztos asszony azt mondta, hogy a készségek szintjét szeretné fejleszteni, javítani, illetve azt is említette, hogy a készségek 20%-ában hiány szenvedünk. Van-e menetrend, időterv eh, erre a politikára? A 2015-ös pizai tanulmány eredménye már nyilvános, illetve a 2016-os felmérés majd megmutatja azt, hogy eh, mennyire le vagyunk sikeresek a matematikai nyelvi eh, készségekkel sajátításában. Európában az összes iskola, nem csak a a csehországi iskolákra gondolunk, nehézségekkel küzd. Például az, hogy magatartásbeli nehézségekkel küzdenek bizonyos hallgatók, és ebben támogatnunk el a tanárokat, hogy tudják kezelni ezeket a hallgatókat. Schulz kolléga, rövid leszek. Viszont van egy megjegyzésem a mai vitához kapcsolódóan. 18 évvel ezelőtt hagytam el az iskolát, illetve fejeztem be az iskolát, és már akkor elhangzott az, hogy a digitális területen jobban képzetteknek kell lenniük a tanároknak. Mi történt az elmúlt 18 évben, hogyha még mindig ugyanezzel a nehézséggel küzdünk? Van egy kérdés, amit kiemelnék. A, a képzés úgy tűnik, hogy nem igazodik a munkaerőpiac igényeihez. Tyson azt mondja, azt mondta, hogy 13%-a az egyetemi végzetteknek olyan munkahelyet tölt be, ami nem felel meg képzettségeiknek, tehát alacsonyabb szintű munkát végeznek, képzettségeiknél alacsonyabb szintet, nagyon sokan hagyják abba az egyetemi tanulmányaikat, és ez több milliárd Európa kerül európai szinten. Tehát azt gondolom, ezt a pénzt más út jobban fel lehetne használni. És van egy kérdésem, a bizottság hogyan tudja garantálni azt, hogy a tagországokat támogassa, hogy célzottabban alakítsák ki a képzési oktatási programjaikat, ne mellőzzék azt, hogy a munkaerőpiacon milyen képzésre van szükség. Köszönöm. Luigi Margono, szocista frakció. Eh, Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az első, a szakképző iskolákban és az egyetemeken illetve más felsőoktatási intézményekben hogyan járhatunk hozzá a foglalkoztathatóság megtermelt, me, létrehozásához. Másrészt ugyanakkor nagyon gyorsan változnak a, a reáltudományok, és ehhez kell igazítani. Egy sor tanulmány arról számol be, hogy az elkövetkező tíz évben sok száz új hivatás jön létre, amelyet ma el sem tudunk képzelni, és nem tudjuk milyen oktatásra van szükség, hogy ezekre felkészítsük a fiatalokat. Tehát kérdezem, az itt bemutatott terv, melyet Navracsics biztos bemutatott, hogyan foglalkozik ezzel a jelen, jelenséggel, és hogyan lehet segíteni az európai fiatalok vállalkozói tudását. Annak érdekében, hogy megfeleljenek ezen kihívásokhoz. Tyson biztos asszony is beszélt a képzés um, problémájáról, de ugyanakkor mindez függ a reális uh, problémáktól. Ilyen reális probléma például a mikrovállalkozások vagy a startupok hitelhez való hozzájutásának kérdésem. Kérdezem, hogy az egész bizottság terveze erre a problémára valamilyen választ adni. Köszönöm, Van der Kandelare úr. Köszönöm szépen. Duidelijk inzet op het zichtbaarder maken van de skills bizottság hangsúlyt fektetett ezekre a készségekre. Úgy érzem, hogy ezeknek láthatóaknak kell lenniük. Felmerül bennem a kérdés. Konkrétan európai szinten hogyan szeretnék a nem formális kompetenciákat erősíteni? Milyen módon tervez a bizottság eh, projekteket kialakítani annak érdekében, hogy a fiatalok világosabban tudjanak egymással kommunikálni, annak érdekében, hogy könnyebben találjanak munkahelyet. Köszönöm szépen. Green. Helga Trüppel, a Zöldek képviselője a Kult szakbizottságban. Köszönöm szépen. Az oktatás területén különböző szereplőkről beszéltünk, és arról, hogyan lehet a horizontális vagy transverzális képességeket kialakítani. Kérdezem, hogy készek-e arra, hogy az ifjúsági szervezeteket bevonják? Sokat hallunk a social outreach fogalmáról, arról tehát, hogy bevonják a fiatalokat. Megteszik ezt. Másrészt, én nagyra értékelem a formális és a nem formális oktatási szolgáltatók bevonását, voltak éppen itt is arról van szó, hogyan lehet elérni több embert, nem csak azokat az intézményeket és embereket, akik eleve már privilégiumokkal rendelkeznek. Végezetül pedig Millán Zver, a Kult Szakbizottság tagja a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztosoknak az előadásukat, és köszönöm, hogy megválaszolták a kérdéseinket. Örülök, hogy a két biztos együtt mutatja be ezt a témát. Az oktatás nagyon fontos. Az oktatás területén is nagyon fontos az együttműködés. Örülök, hogy ezeket kell a fontos kérdésekkel foglalkozunk ma, hiszen ezek azok a kérdések, melyek az oktatás és a kulcs képességek, vagy a STEM skillek területén meghatározók. Vannak országok ugyanakkor, ahol túl nagy hangsúlyt fektettek a humán tudásra, humán szakértelemre, de nem megfeledkeztek a reál tudományokról. Úgy gondolom, hogy ez nem jó út. A vállalkozói készségeket is képeznünk kell a fiatalok körében, hiszen így válhatnak önálló vállalkozók a fiatalok. Kedves biztosok, biztos asszony, biztos úr, hogyan látják az európai politikák, pozitívan hat, határozzák-e meg, befolyásolják-e az európai oktatáspolitikát, gondolok az ifjúsági garanciára. Köszönöm szépen, előbb Tyson asszonynak adom meg a szót. És összességében 5 percük van. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Nem könnyű ilyen rövid időn belül választ adni 5-6 kérdésre, néhány percben válaszolni, tehát már előre is elnézést kérek a kollégáktól, ha nem reagálnék az összes kérdésre. Az olvasás, írás, a számolás, mint alapkészségek, és hogyan szeretnénk eh, ezen tovább dolgozni. akik eh, a képzést kialakítják, fontos, hogy odafigyeljenek ezekre a, a szintekre. Néha ez nem megfelel. Az OECD fel e, e, hívja a figyelmet arra, hogy Európa nem igazán a legjobban teljesít, nem a legjobb tanuló. Tehát nagyon fontos ezt a paradigmát megváltoztatni. Még hogyan? De hát fontos, hogy akik az oktatásért felelősek, tegyenek valamit, a megfelelő tanrend kialakításában. Tehát nem a mi feladatunk, nem a bizottság feladata, hogy egy eh, uniform eh, megoldással álljon elő. Európában azt reméljük, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjére sor kerülhet, illetve fontos, hogy az összes szereplő együtt dolgozzon, azért, hogy jobb tapasztalatokra tegyünk szert. Az oktatási terület és a vállalkozások közötti jobb kommunikáció nagyon fontos. Bizonyos országokban jól működött egy gyakorlat. Például a, a foglalkoztatásért felelős szolgálatok megfelelő munkát végeztek, és a munkavállalókat, munkat, munkáltatókat egy asztalhoz ültették le. Tehát a szubszidiaritásnak kell itt érvényesülni, úgy érzem, de ez a típusú megoldás azt gondolom a szoktatás szintjének növelését is eredményezheti ilyen vagy olyan módon. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy az emberek skilljeit láthatóbbá tegyük, felismerhetőbbé tegyük? Nos, meg kell néznünk az európai rendszert. Módosításokon gondolkozunk annak érdekében, hogy jobban felismerhetőbbé és megmutathatóbbá, kimutathatóbbá váljék mindaz, amire az emberek képesek, ami ilyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek, és amely készségek, képességek versenyelőnyt jelenthetnek számukra a munkaerőpiacon. Beszéljünk az egyenlőtlenség kérdéséről is. Tisztában vagyunk ezzel a problémával. Tudjuk, hogyha az emberek a start mezőre, a start kőhöz is már egyenlőtlenül állnak, fennmarad az egyenlőtlenség, de ez ellen kell dolgoznunk, a skills agendának éppen az ilyen egyenlőtlensége kiküszöbölésére is kell törekednie. Aztán a határrégiókra is feltettek egy kérdést. Hát, hogyha az egyik országban jól képzett munkaerő van, és a másik országban dolgozik, ezt nem lehet megakadályozni. Nem mondhatjuk, hogy ez kár volna. Ez a mobilitás a közös piac sajátossága. Minden tagállamnak azonban magának kell törődnie azzal, hogy jó képzettséget biztosítson, hogy oda vonja a munkavállalókat, illetve hogyha kiküldésről van szó, akkor ez, tisz, ez fair körülmények között zaj, zaj, történjék. Ám a mobilitás fogalma azt is jelenti, hogy maguk az egyének rendelkeznek a mobilitás jogával, és bizony ezzel a joggal élhetnek és élhessenek is. Aztán a technikai képzés. Thomas Mann, teljesen igaza van. Valóban a legjobb módszert kell megtalálnunk ehhez. Teljesen egyetértek mindezzel, amit mondott. Valóban a technikai szakképzést el kell ismerni, el kell ismertetni, gazdaságilag és társadalmilag is. Egy-két országban már ma is nagy elismertségnek örvendenek ezek a képzések, más tagállamokban még nem annyira. Azután szó volt arról is, hogy az képzők, az oktatók skilljeit is ki kell alakítani. Valóban a tanárokat is át és tovább kell képezni. 18-20 évvel ezelőtt a digitális kompetencia kérdését lehet, hogy már felvetették a tanárok körében, de hát ez ma más dimenziót ért el. Hogyha megnézzük, hogy milyen változások tanúi vagyunk nap mint nap, bizony lépést kell tartanunk, igaz ez a tanárok, az oktatók, a szakoktatók szakértelmére is, skilljei tekintetében is. Persze az emberek hozzáállását is meg kell változtatni, sajnálom, hogy én hosszan beszéltem. Köszönöm, Navras és Tibor, tessék. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Aréna képviselő kérdésére szeretnék válaszolni először. Van egy-két fontos és alapvető dokumentum, például az Európa 2020-as stratégia, az IT 2020-as stratégia és az áttekintése, meg a Párizsi nyilatkozat melyben arról van szó, hogy az oktatás szociális integratív dimenzióját is támogatjuk. Jó eséllyel rendelkezünk, hogy elérjük az Európa 2020-as stratégia headline céljait. Ugye ez 10% volt, és már 11-nél tartunk. A lemorzsolódást 10%-ra akarjuk 2020-ra lemorzsolni, és már 11%-nál tartunk. Egy szóval azt gondolom, hogy reális célkitűzés, hogy ezt elérjük. A másik headline vagy fő célkitűzés elérését is reálisnak tartom. Jó helyzetben vagyunk tehát az Európa 2020 céljainak elérése tekintetében. Támogatni tudjuk európai szintről a nemzeti oktatási rendszereket, hogy erőfeszítéseket tegyenek ez irányba, és a Párizsi nyilatkozat, illetve az IT 2020 tartalmazza a szociális inkluzió vagy integráció alapvető elemeit, arról szólnak ezek a dokumentumok, tehát, hogy az oktatás szociális integratív jellegét is erősíteni kell. Ami pedig a gyakornokok mobilitását illeti, emlékeztetek arra, hogy az Európai Parlament nem olyan régen egy pilot projektet, kísérleti projektet indított útjára, melyel a tagállamok együttműködését arra biztatja a tagállamokat, hogy hosszabb távú gyakornoki programokat tegyenek lehetővé. Az Erasmus Plus általában két-három hetes általános átlag időt biztosít, ez nagyon rövid idő. De most azonban már egy más megközelítést alkalmaznak, illetve arra ösztönzik a tagállamokat, hogy két hónaptól akár egy éves időszakra terjedő gyakornoki utazásokat, cseréket tegyenek lehetővé. Ez egy érdekes kezdeményezés, és hogyha sikerre vezet, akkor bizony az Erasmus Plus vagy a szociális alap segítségével akár összeurópai projektet lehet majd kovácsolni ebből. Aztán a STEM and STEAM kérdéséről, hát teljesen egyetértek mindazzal, amit mondott a kreativitás és az akadémiai szakértelem és tudás közötti határokat le kell bontani, jobban össze kell kapcsolni az élete nagy területeit. A Creative Europe programban van egy-két olyan projekt, amely irány, ilyen irányba mutathat, és persze létezik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet is, az EIT alapvető célkitűzése az, hogy az egyetemekről, az üzletvilágából és a diákok köréből embereket ültessen le egy asztalhoz, egy projektbe, dolgoztassa őket, vannak azért már esetek, amikor átkukucskálnak a kerítéseken az emberek, és az innováció, kreativitás és az üzlet világa összetalálkozik. Az úgynevezett akadémiai tudás, tehát az egyetemi tudás fölött gyakran gyorsan eljár az idő. Ezért hangsúlyozunk a skillek, a készségek és képességek szerepét, Többek között azon alapvető szociális skillek szerepét, amelyet a mindig változó munkaerőpiac igényeihez jobban lehet igazítani. Ezért hangsúlyozzuk tehát, hogy a kommunikációs képességek, a csapatban való együttműködés képességem, általában a szociális skillek azok, amelyek segíthetik a fiatalokat, hogy jobb és stabilabb helyet találjanak maguknak a társadalomban. Uh, with, about the cooperation with the, with the youth I'm... Ami az ifjúsági szervezetekkel való együttműködést illeti, támogatom ezt a gondolatot. Egyébként már a idáig is együttműködtünk. Az elmúlt két hétben például több találkozom volt ifjúsági szervezetekkel, nem is egyel, hanem többel a szélsőségesé válás, a radikalizáció kérdéséről cseréltem velük eszmét, de a munkaerőpiac kérdéséről is. Ezek néha átfedésben lévő jelenségek, néha nem. A hátrányos helyzetű fiatalok bizony könnyebben radikalizálódnak, válnak a szélsőségesek eh, prédájában. Másrészt azonban a munkaerőpiacon is nehezebben találják meg a számításokat. Tehát a skillek, a megfelelő skillek és a hatékony oktatás, mely megfelelő skillekhez juttatja fiatalokat, voltak éppen a legjobb védőhálót biztosítanak a politikai és szociális instabilitással szemben, és ebben a ifjúsági szervezetek fontos szerepet játszanak ebben a munkában. Persze, támogatjuk egy sor programot támogatunk, amelyek a formális és a nem formális oktatás közötti különbséget eh, hidalják át. Az Erasmus Plus projektben van ilyen kezdeményezés, aztán a szociális integráció és inklúzió projektjeit térképezzük fel a kultúra területén. És arra buzdítjuk az oktatási intézményeket, hogy nyissák meg a befele révedő struktúráikat a nem formális vagy informális oktatás irányában. Thank you, commissioners. Köszönöm a biztosoknak. Két rövid észrevételt szeretnék, final remarkot szeretnék tenni. Először is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan munkamódszer jöjjön létre, amelyet itt is most körvonalazunk a két szakbizottság együttműködésével, tehát egy transverzális, holisztikus, horizontális együttműködésre van szükség. És ez a csomag, amelyről ma szó van, éppen ebben a szellemben született. Úgy tűnik számomra, hogy ez az új megközelítés jelesül, hogy együttműködünk ezen a területen, nem csak itt a parlamentben, hanem a tanácsban és a bizottságban is eh, megjelent, integráltabban működik együtt, úgy tűnik nekem a két főigazgatóság. Ezt a magunk részéről üdvözöljük, és határozott támogatásunkról biztosítjuk. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy a konzultációkról képben legyünk. Nem csak a szociális partnerekkel, hanem az ifjúsági szervezetekkel való valamint a helyhatóságokkal, a területi hatóságokkal való együttműködés, konzultáció is nagyon fontos. Harmadsorban a felsőoktatás nemzetközi válásáról, az oktatáshoz való hozzáférésről vagy a szakképzésről már tanulmányokat készítettünk mi, a kult szakbizottságban, mindig kitekintve a többi szakpolitikára, például a szociális politikára, vagy a szegénység elleni harcra, illetve a speciális oktatási igényekkel rendelkező csoportok oktatására, gondolok a migránsokra, de nem csak rájuk. Arra van szükség, hogy az oktatás rendszerét javítsuk. Navracsics biztos joggal említette, hogy létezik a szubszidiaritás elve, de ez nem jelentheti azt, Ez azt kell, hogy jelents, hogy tiszteletben tartjuk a nemzeti oktatási intézményeket, de a nyílt együttműködés rendszere igenis tartalmazhat benchmarkokat, headline célokat, mint például az Európa 2020-as stratégia tartalmaz. Nagyon fontos a koherens fellépés hiszen alapvető jelentőségű kérdésről van szó. Biztosítani kell, hogy az innováció, az oktatás, nak létrejöjjön egy közös európai térsége, így teremtve meg minnyájunk közös célját és álmát, az azonok esélyek teljesültét. Fontos kérdéseket szeretnék még kiemelni. Egyrészt hallottunk arról, hogy a keret áttekintését célba vették, és egyetértek azzal is, hogy az oktatásnak kettős formája van. Egyrészt, hogy képezzük, oktassuk a fiatalokat, másrészt az alkalmazhatóságukat is növeljük, és persze kapcsolatot teremtsünk a társadalom különböző rétegei között. Persze, Európában nem lehet csak egy duális oktatási rendszer, mi több négy duális oktatási rendszert tártunk föl, az a fontos, hogy mindegyik hatásosan működhessen. Még egyszer mondom, a kihívásokra közösen kell választ keresnünk, hiszen az oktatási szegénység vagy az alapképességek hiánya bizony a szociális elszegényedés vagy a szegénység újrateremtéséhez vezet társadalmi szinten. Ezért tehát növelni kell a kulturális kompetenciák szintjét is, ha használhatom ezt a sajátos fogalmat, hiszen olyan gyorsan változnak, ahogy ezt hallottuk, a munkaerőpiacok, hogy nem elegendő egy egyszeri késképzés ahhoz, hogy előre anticipáljuk, hogy milyen igényekre lesz szükség. Ezért sokkal inkább egyrészt az élethosszig való tanulást kell biztosítani, másrészt valóban a készségeket, képességeket kell kifejleszteni. Persze az eszközök nagyon fontosak. Beszéltünk több eszközről, de lehet, hogy egy kicsikét bátrabbnak kell lennünk, hatékonyabbnak kell lennünk. Persze, az, hogy szövetségek, partnerségek jönnek létre, például az oktatási intézmények, vagy a civil szervezetek, vagy akár a kutatás és az oktatás között, ezt üdvözöljük. Aztán a programok, az Erasmus Plus eh, is kiemelendőek, de ugyanakkor a nem formális és informális oktatás szerepéről sem szabad megfeledkeznünk. Éppen ezért látnunk kell, hogy a kulcs kompetenciák mi több az állampolgári szakértelm vagy kompetencia nélkül nem tudjuk megoldani ezt a nehéz helyzetet. Végezetül forrásokról beszélek. Keveset beszéltünk a forrásokról, pedig ez egy nagyon fontos szempontja mindennek, a források szempontja. Azaz, a kohéziós alapra számíthatunk, annak érdekében is, hogy a stratégiákat jobban közelítsük egymáshoz. De ne feledkezzünk meg az Európai Beruházási Alapról, az EFSZ-ről sem amelybe az Európai Beruházási Bank is párosít eszközöket, és úgy gondolom, hogy éppen az oktatás, az education, a foglalkoztathatóság területén nem eléggé használtuk fel az FC-ben rejlő lehetőségeket. Érdemes volna ezzel a kérdéssel is foglalkozni, azért, hogy konkrétumokkal töltsük meg a szép szavakat. Köszönöm szépen a két biztosnak, a kollégám nevében is, kollégáim nevében is. Biztos vagyok benne, hogy folytatjuk majd az eszmecserét, köszönjük, hogy eljöttek, és köszönöm a két szakbizottság titkárságainak, és persze köszönöm a tolmácsoknak is, akik külön köszönik, hogy hallgatták őket. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretném a Foglalkoztatási Bizottság tagjait, hogy két napi rendi pontunk azért még maradt, úgyhogy kérem, maradjanak a szociális alap és a globalizációs alap, amiről beszélünk. A koordinátorokat kérem a Kulturális Bizottságból az ASP 3G